Két álláspontot kaptam a tanácsról, az egyik a gyógyászati termékekről szól, illetve az in vitro diagnosztikáról szóló um, dokumentum. Egy hónap rendelkezésre, hogy erre reagálni lehessen. A